mieli kolegos mes turime e, šiandienos komiteto posėdyje e, Nos, e, akkor elkezdjük a szakbizottság ülését. Egy napi rendi pontunk van a mai ülésen, és nagyon örülök annak, hogy Bauer Edith ma eljött hozzánk, az egész szakértője, és ez nagyon hasznos, hiszen nagyon fontos az együttműködés az EGE szakértőivel, az Nemek Közti Egyenlőség Európai Intézetével. Hallják a tolmácsolást? Rendben. Bauer asszony, minden további nélkül meg is adom a szót önnek. It's a really a great, great pleasure. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek ismét Önök is tudják, hogy ennek a szakbizottságnak körülbelül tíz évig tagja voltam, és most az EGE szakértői fórum tagja vagyok, önök szavaztak oda engem be, ezért most is hálás vagyok. Angolul szeretnék most előadni, már csak azért is, mert az előadásomat ennek a vázlatát angolul készítettem elő. I would like to touch upon uh, three. Három kérdéskörről szeretnék most beszélni. Milyen uh, újdonságok vannak az égében? Aztán másodszor a szakértői fórum uh, munkatémái, és harmadszor, mint önök is tudják, most készül a következő három évre vonatkozó stratégia. Ezért nagyon örülnék, ha önök megosztanák velem a véleményüket, hogy milyen irányban lépjünk tovább, hiszen én vagyok a szakbizottság hangja, én vagyok a szakbizottság füle ezen a szakértői fórumon. Ami az egét illeti, én azok közé tartozom. In this committee, for example, akik részt vettek itt a szakbizottságban és a plenárison is, abban a munkában, ami előkészítette az EGD létrehozását. Néhány év elteltével azt mondhatjuk, hogy a kezdetek nagyon nehezek voltak. Három év után azt mondhatom, hogy megkezdhettük az érdemi munkát és a munkatársak felvételét. Költözködés is volt, tehát nagyon eh, nehézkes volt a kezdet, de most azt mondhatom, hogy az EGE nagyot lépett előre, most eh, egy stabil eh, és köztiszteletben álló intézményről beszélhetünk, amely világosan látja a feladatát, és stabil a munkatársaink testülete, annak ellenére, hogy egy kis intézményről van szó. Az eg általában az jogi, az frával, a szabadságjogi intézettel vetik össze, Nekünk körülbelül 50 munkatársunk van, beleértve a nemzeti szakértőket és a gyakornokokat is. Az EIGE 37 főállású munkatársa rendelkezik, a FRA több mint 100, a Eurofund pedig még 100-nál is több alkalmazottal rendelkezik. Amikor azt látjuk, megnézzük a, az EGE weboldalát, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok hasznos információ található ott, ott van a Tezaurus, illetve különböző online eszköztárak, a nemek közötti egyenlőség témájában, az esélyegyenlőség témájában, illetve az esélyegyenlőségi index témájában. Talán ez a legérdekesebb eszközünk az egyenlőségi mutató. Ezt eh, októberben, idén októberben fogják aktualizálni, és lesz egy új összetevője, hiszen az a döntés született, hogy ebbe az összetett eh, mutatóba beépítik a nők elleni erőszak tényezőjét, és ez egyáltalán nem könnyű feladat. És akkor most át is léphetek a második témakörünkre. A szakértői fórum tagjaként megválasztottak annak a munkacsoportnak az elnökévé, amely a nemekkel foglalkozó statisztikákkal és az eh, nemek közötti egyenlőségre vonatkozó mutatóval foglalkozik. A tavalyi évben az egyik ülésünkön szinte kizárólag az erőszak kérdésével foglalkoztunk, mert ez egy nagyon fogos kérdés. Maga az index, a mutató, összetett mutató, hat területből és sok alterületből áll össze. Ezt most nem is részletezném, akit érdekel, és egyébként bizonyára ismerik, megtalálhatja az a weboldalon. There is, there, there are plenty of questions because... Ami az erőszakot illeti, nagyon sok kérdés merül fel, mert csak egy forrásunk van, egy megbízható adatforrásunk, a az alapjogi ügynökség felmérése, amit néhány évvel ezelőtt végeztek, ez nem, ennél újabb nincsen, és még ennek a felmérésnek az adatai is, amelyek az Eurostattól származnak, Tehát még ezek is szűkös adatok, különösen az emberöléseket, a nő gyilkosságokat illetően, ezért eh, nagyon nehéz kérdés ez, mert még a definíciót sem sikerült harmonizálni, vagyis nem sikerült az erőszak kérdésében a fogalmakat egységesen meghatározni. Ilyen szempontból nem túl rózsás a helyzet, de folyamatban van eh, a vita, és eh, pontosabb adatokat szeretnénk, erre nagyon motiváltak vagyunk. Aztán van egy másik kérdés, amivel foglalkozik a szakértői fórum. Az egyenlőtlenségeknek a keresztmetszetei vagy találkozásai. Vannak olyan módszertani kérdések, amelyeket figyelembe veszünk mellékes tényezőként az egyenlőségi indexben. És nagy kérdés, hogy milyen mélyen tudunk beleásni az adatokba, hogy valóban megbízható képet kapjunk. Az úgynevezett keresztmetszett egyenlőtlenségek nem vehetők figyelembe a különböző doménekben, mert kétszer merülnének fel, egyszer vennénk őket figyelembe a mutató számításában. Idén megpróbálták figyelembe venni a fogyatékosságot és az életkort, illetve a bevándorlói hátteret. A szakértői fórum tanácsadó testület, az EGE tanácsadó testülete. Sajnos az igazgató tanácsban nem képviseltetjük magunkat. A szakértői fórum következő ülése idén májusban lesz. És éppen ezért gondoltam fontosnak ezt a lehetőséget, hogy önökkel eszmét cserélhetek, vagyis most kerül sor a stratégiaalkotásra és itt rá is térnék a harmadik kérdéskörre, ami a stratégia. Az EIGE e rendelkezik bizonyos elképzelésekkel, de egészen addig, amíg az igazgatótestület el nem fogadja a stratégiát, még minden lehetőség nyitva áll. Vannak olyan elképzelései az EIGE-nek, hogy három különböző irányban kíván haladni. Az első a nemek közötti esélyegyelőségi mutató. Nagyon fontos ezt folyamatosan karbantartani, aktualizálni, és harmonizálni a definíciókat. Emellett, és ez az a témakör, ahol érdekelne, hogy önök mit gondolnak, ez nagy segítség volna. Tudják, hogy az isztambuli egyezmény tárgyalás alatt áll, a ratifikáció után, miután az EU ezt megerősíti, lesz kötelezettségünk keletkezik az isztambuli egyezmény 11. cikke alapján az adagyűjtésre, és hogy kutatásokat, felméréseket végezzünk a témakörben. Ehhez nyilván koordinációra lesz szükség, és ezt az összehangoló munkát valószínűleg úgy lehetne legjobban keretek közé terelni, hogy bevonjuk a bizottságot, a parlamentet, az EG-t, és esetleg még a témával foglalkozó európai szintű civil szervezeteket is. De az a koordináció folytatását leginkább az EG tudná ellátni viszont támogatásra van szükség ehhez a munkához. Ez az én kérésem, hogy támogassák az EG-t ebben az irányban. a egyenlőségi indexsel kapcsolatosan ennyit tudok mondani. A munkacsoport elnökeként azt mondhatom, hogy nagyon sok munkánk van még, mert a fogalom meghatározások harmonizálására nagy szükség van, annak ellenére, hogy az EG egy fogalomtárat, egy tezauruszt is eh, kidolgozott, amelyet eh, szinte megtalálhatnak az intézet honlapján. A második kérdéskör a nemek közötti egyenlőség fokozása, gender mainstreaming. Az EGE viszonylag kis intézmény, ezért nagyon fontos, hogy, hogy meghatározzák az a nemek közötti egyenlőség javításán belül a konkrét célokat a költségvetésekkel kellene elsősorban foglalkozni az európai strukturális és beruházási alapok esetében. That it, it could be really, really a very new and very useful added value. Jelentős hozzáadott érték keletkezne ebből a munkából az ege berkeim belül. Emellett, és ez a harmadik kérdéskör, ahol erőfeszítéseket tesznek a tovább lépésre, a migráns nők kérdése. Idén a frissített eh, egyenlőségi mutató keresztmetszet része ezen a területen is vizsgálódik majd, de további létszám nélkül nem fogják tudni megoldani a migráns nők kérdését az intézeten belül. Ez a, ez a security issue. What could be... Ezt elsősorban biztonsági kérdésként tekintik, és ami az EGE munkájának szintén hozzáadott értéket jelentene, az ez a szempont volna. Ennyit bevezetőként, és nagyon kíváncsian várom az önök véleményét, mert említettem, én vagyok az önök füle, a szakbizottság hangja a szakértői fórumon, és nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Szeretném, hogyha lenne arra is alkalom, hogy legalább bizonyos rendszerességgel ilyen eszmecserét folytassunk. Meggyőződésem, hogy nagyon hasznos ez az EIGE számára is, és a szakbizottság tagjai számára is. Köszönöm. Ácsúponya, egyet a Köszönöm szépen, Bauer asszony. Egyetértek önnel, és biztosíthatom a felől, hogy ez az együttműködés és ez az csere mindkét fél számára rendkívül hasznos. Itt a parlament, a szakbizottság, a tagállamok számára is, és azt javaslom, hogy most kezdjük el az cserét, Múri asszony. <laughs> Köszönöm szépen és köszönöm, hogy eljött ma hozzánk a szakbizottságunk ülésére. Először is szeretném elismerni az EGE munkáját, hiszen a e- a websájton is hasznos információkat találtunk, illetve az EIGE munkatársaival is egyeztettünk, és nagyon professzionálisan dolgoztak. Másfelől a rendszeres eszmecsere valóban nagyon hasznos lenne, ezért jó volna, hogyha ezt rendszerességgel biztosítanánk, nem utolsó sorban azon pontok miatt is, amelyeket említett. Nagyon örülök annak, hogy kitért egy olyan kérdésre, amelyet szerettem volna felvetni én is. Ez a nemek közti, a nemeket figyelembe vevő költségvetés készítés. A költségvetési szakbizottságban is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és az Európai Unió költségvetésében a nemek közt egyenlőséget is szeretnénk érvényesíteni. Nem sokára kezdődnek a tárgyalások, a félidei felülvizsgálat, és megvizsgáljuk azon folyamatokat, amelyek elvezetnek bennünket a következő több éves kerethez, de nem csak ehhez, hanem a különböző programokhoz, mint például a 9. keretprogram. Az előző költségvetési biztos kötelezettséget vállalt amellett, hogy egyszerűsítse az európai költségvetést, és figyelembe vegye a nemek közti egyenlőség kérdését ebben. Folytatni fogjuk ezen a téren a munkát, de az EGE támogatása, ami a bizonyítékokat illet, illetve azon eszközöket, amelyek alapján érvényesíthetjük a nemek közti egyenlőséget a költségvetésben, ez fontos, hiszen gyakran az európai alapok az egyetlen alapok, amelyek a nemzeti alapokhoz képest figyelembe veszik a nemek közti egyenlőség kérdését. Ezért valóban rendkívül hasznos lenne, ha szorosan együttműködhetnénk ezen a területen, főleg a figyelembe vesszük azon fontos eseményeket, amelyek a tárgyalási menetrendben majd felmerülnek a közeljövőben. Köszönöm szépen, most Garcia Perez képviselő a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és természetesen szeretném köszönteni itt, ismételten a Nőjogi Bizottságban, az előző ciklusban együtt dolgoztunk, és azt hiszem, hogy egy nagyon komoly tekintély volt a Nőjogi Bizottságban. Ezért biztos vagyok abban, hogy szakértőként a Nemek Közti Egyenlőség Európai Intézeténél nagyon hasznos, értékes munkát végezhet, és pozitívak lesznek a hozzájárulásai. Felvetett nagyon fontos kérdéseket, a nemek közti egyenlőség vonatkozásában. Említette, hogy az intézet milyen munkát végez. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és több alkalommal, amikor erre lehetőségünk nyílt, felvetettük már azt, hogy szorosabbá kellene tennünk az intézet, valamint a parlament közti együttműködést, de a múltkor magam is elmondtam, hogy mennyire fontos lenne kihasználnunk azt a munkát, amelyet végeznek, mindazon szervezetek érdekében, amelyek szintén a nemek közti egyenlőségért dolgoznak. Mi európai parlamenti képviselőként valószínűleg könnyebben hozzáférünk az önök által végzett munkáról készült anyagokhoz, információhoz, ezért úgy gondolom, hogy egy további erőfeszítésre volna szükség azért, hogy ez az információ könnyebben eljusson mindazon szervezetekhez, illetve intézményekhez, más szintű intézményekhez, amelyek szintén az esélyegyenlőségért dolgoznak. Ezért úgy gondolom, hogy szükséges lenne egy nagyobb költségvetési keret is. Önök is tudják, hogy minden egyes alkalommal, amikor erre lehetőségünk nyílt, hogy kifejtsük az európai költségvetésről alkotott véleményünket, illetve az intézet költségvetésével kapcsolatos véleményünket. Jeleztük, hogy növelni kellene ezt a költségvetést azért, hogy, fokozott, hogy javíthassuk a munkát is. Minden, ami az adatok összegyűjtésével kapcsolatos, vagy a bevált gyakorlatok megosztásához. Ez mind rendkívül fontos azért, hogy előrelépjünk a remek közti egyenlőség témájában. Ezért hangsúlyozom, hogy értékeljük azt a munkát, amelyet végeznek, és szeretném jelezni még azt is, hogy ha bármikor is az Európai Parlamentben a Nőjogi Bizottság tehet valamit azért, hogy támogassa az önök munkáját, ezt jelezzék felénk. Kérem, hogy jelezzék, hogy milyen igényeik vannak, melyek a szükségletei az intézetnek, mint európai intézménynek. És fontos, hogy jobban kihasználjuk közösen azt a munkát, amelyik, amelyet mindkét fél végez. És még egyszer szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk ma, és remélem, hogy folytathatjuk ezt az együttműködést. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni ehhez a témához, és Bauer Editnek még egyszer szeretném megköszönni a munkáját. Nekem is volnának kérdéseim. Úgy gondolom, hogy az intézet munkája összességében véveren kívül jó, és ennek az indexnek a megalkotása is nagyon hasznos. Ugyanis csak akkor, hogyha létezik egy ilyen index, akkor vizsgálhatjuk meg, így vizsgálhatjuk meg, hogy a különböző szociális kérdésekben mi a helyzet a tagállamokban. Ezért nagyon jó az is, hogy finomítják még ezt az indexet, és például figyelembe veszik a különböző kölcsönhatások eredményét, hogy például a migrációs háttér vagy a fogyatékosság milyen szerepet játszik, és ez is tükröződjön a statisztikákban. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ez egy herkulesi feladat, tovább finomítani ezt az indexet, és ön, mint szakértő, Nyilván nagyon sok a dolga. Azt szeretném tudni, hogy hogyan nyújtatunk még támogatást, hogyan gondoskodhatunk arról, hogy az a munka, amelyet az intézmény végez, még nagyobb ismertségre tegyen szert hiszen mi a, a bizottság nagyon gyakran találkozunk, és az intézet képviselőivel is egyeztetünk, javaslatokat fogalmazunk meg, például ami a statisztikákat, illetve az intézet stratégiai irányvonalát illeti, de természetesen a szakértői körön ez túl kell, hogy lépjen, hiszen gyakran felmerülnek kérdések, hogy például szükség van egyáltalán erre az intézetre. Mi erről természetesen meg vagyunk győződve, és nagyon nagyra értékeljük az intézet munkáját, de szeretném tudni, hogy hogyan tudunk mi együtt többet tenni annak érdekében, hogy valóban a szélesebb közvélemény számára is ismert legyen az intézet és munkája. Thank you really for, for your country. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat, a megjegyzéseket, ezeket följegyeztem. És ezt az üzenetet továbbítani fogom az EIG-nek, az EIGE igazgató tanácsának, illetve a szakértői fórumnak. Ami a nemek közötti egyenlőség költségvetési vetületét illeti, van egy eszköztár erre vonatkozóan. Ezt az EIGE gyűjtötte össze, illetve dolgozta ki. Ez rendelkezésre áll, hozzáférhető és felhasználható. Amit pedig elvárhatunk ettől a viszonylag kicsi intézménytől, az az, hogy cektűzéseket határozzanak meg, azonban ezek korlátok közé vannak szorítva. Szerintem ebben a tekintetben az a legfontosabb, hogy a strukturális alapok esetében, a beruházási alap esetében megnézzük, hogy a nemi vetület milyen hozzáadott értéket képvisel. Természetesen, az sincs kizárva, hogy a költségvetési kérdésekben is segíthet az intézet, hiszen itt az Európai Parlamentnek is beleszólása van a költségvetésben. Tehát lehetőség van arra is, hogy ezt befolyásoljuk, és itt is további hozzáadott értéket képviseljünk. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy a nem, nemek közötti egyenlőségre vonatkozó mutatókat megfelelően használjuk-e. Nos, erre a kérdésre valószínűleg nemmel válaszolnék. Az EIGE nagyon sokszor fordult a bizottsághoz, illetve a tanácshoz, és kérte az együttműködést. Valóban minden elnökséget megkerestek, önök is nagyon jól tudják, hogy mindegyik elnökség kiválaszt valamilyen témát ezen a területen, és ezt kiemelik az elnökség során. Amit én látok, az az, hogy a kapcsolat az EGE, illetve az Európai Parlament között sokkal lazább. Úgyhogy azt mondhatom, hogy önök, azaz a Nőjogi Szakbizottság jobban kiaknázhatja ezeket a mutatókat. Néha ezt az OECD vagy a Világbank irányába versenyhelyzetként kezelik ezeket a mutatókat, de szerintem Európa számára nagyon is pontos mutatóul szolgálnak ezek az indexek. Például a demokrácia állapotára rávilágítanak, ezt mérik Európán belül, vagy erre is felhasználhatóak. Például, ugye minden évben születik egy emberi jogi jelentés a LIBE szakbizottságban, illetve aztán ez plenárisra kerül. Például ebben is szerepet kaphatna a nemek közötti egyenlőség, és itt ezeket a mutatókat, ezeket az indexeket széles körben is pontosan alkalmazni lehetne. Úgyhogy arra szeretném ösztönözni önöket, hogy először is itt, az önök szakbizottságában alkalmazzák ezeket a mutatókat az éves jelentésekben. természetesen nagyon sok más lehetőség is nyílik arra, hogy hogyan lehet támogatást nyújtani. És azt kell, hogy mondjam, hogy valóban nagyon keményen dolgoznak azon az EIG-nél, hogy ezt a tudást kezeljék, illetve támogatást nyújtsanak. Hiszen erre széles körben lehetőség nyílik az EIG-ben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Köszönöm szépen Bauer asszony, hogy eljött hozzánk. Köszönjük szépen az együttműködést, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben is együttműködünk majd. Egyetértek a javaslatával. Valóban nekünk itt, amikor különböző anyagokkal foglalkozunk, különböző jelentéseket készítünk, akkor fel kellene használnunk az EIG-től kapott információkat, sokkal szélesebb körben, mint azt, ahogy eddig tettünk. Ezzel le is zártuk a mai munkát, és találkozunk május 11